Üdvözlök mindenkit! Rajta kezdjük el a mai napi munkánkat. Mindenek ezelőtt Európa mozgásban az EU-n belüli mobilitás jövőjét biztosító program és a jelentés tevünk Újhelyi István úr. Itt van. Itt van, ott van. Üdvözlöm. Monsieur le rapporteur. Tisztelt jelentéstevő úr, Üdvözlöm, megkapja a szót, és utána pedig az árnyék jelentéstevők következnek, azért, hogy megvitassuk a tervezetet, és az Európai Bizottság véleményét is meg ki fogjuk kérni. Önni a szó. Thank you so much, uh, dear colleagues. I will... Tisztelt kollégák, köszönöm szépen. Magyarul fogok hozzászólni, kérem, hogy mindenki vegye fel a főhallgatóját. Egy uh nagyon izgalmas jelentést kaptam a bizottságnak köszönhetően, és nem a szokványos metódussal indultam neki a munkához, hiszen egy olyan átfogó jelentésről van szó, amelyben elő, első körben azt kellett tisztázzuk, hogy egyáltalán mivel is akarunk foglalkozni, mert van egy kommunikációs a bizottság részéről, de túlzottan tágkörű, nem csak a cím, hanem maga az egész anyag. Ezért én megfordítottam a sorrendet, először összehívtam Strasbourgban az árnyék jelentéstevőket, és igyekeztem őket abba a munkába bevonni, hogy először közösen határozzuk meg, hogy melyik frakció milyen típusú ügyekkel szeretne foglalkozni ebben az anyagban. És én úgy érzékelem, de hát majd az árnyék jelentéstevők elmondják, úgy érzékelem, hogy ez a munkamódszer eredményes volt, hiszen tisztázni tudtuk, hogy kinek mi a fontos, és így álltunk neki magának a jelentés megírásának. Köszönöm tehát az együttműködést az árnyék jelentéstevő kollégáknak, és még egyszer mondom, hogy egy átfogó, a teljes mobilitási szektort magában foglaló multimodális anyagot szerettem volna készíteni azt ugyan tudomásuk kellett vegyem, hogy egy konkrét irány kiválasztása elengedhetetlen, ezért a jelentésben különösen sokat foglalkozunk a részleteiben a környezetvédelmi és a szociális kérdésekkel. Ezeket a kérdéseket számos jelentésben már sokkal mélyebben és részletesebben is vizsgáljuk. Itt is egy-egy bekezdésben említésre kerülnek, de nem ezek a fő irány részei. A fő irány az automatizálás, a digitalizáció eredményei, és éppen ezért rövidítettem le a bizottsági kommunikáció eredeti címét is a parlamenti jelentésben. Tehát azért, hogy a lehető legjobb anyag szülessen meg, rendhagyó módon, ahogy említettem, tartottunk egy előzetes árnyékjelentéstevői megbeszélést, és amiket megkaptam a javaslatokat, azokat megpróbáltam utána beépíteni a jelentésbe, csak a terjedelmi korlátok szabtak ennek határt, hogyha valami nem került be. Három fő részre osztottam a jelentéstervezetet. Az első rész a közlekedés átalakulásának hatását vizsgálja, a készségekre és a munkamódszerekre vonatkozóan, ez a strukturális átalakulás hogyan támogatható a kutatás és innováció fejlődésén keresztül, és végül a harmadik részben azt vizsgálom, hogyan változik a felhasználók és a társadalom szempontjából a közlekedés. Ehhez várom a javaslataikat, javaslataitokat, a, nem akarom részletezni a bizottsági kommunikációt és az arra épülő jelentést, mindössze a háttérről annyit hagy mondjak, aki esetleg nincs képben hogy az Európai Bizottság javaslata teljes körűen összegyűjti az elmúlt években megjelentetett javaslatait, hogy hogyan fogja szabályozni a mobilitást Európában. A legfontosabb üzenet a bizottsági kommunikációban, hogy Európa a jövőben is meghatározó szerepet töltsön be, és élen járjon a tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitásban. Tisztelt kollégák, nem részletezem, hiszen a, sokkal fontosabb, hogy az egyes frakciók saját munkacsoportjaikban meg tudják beszélni a jelentés részleteit. Összességében, összefoglalva szeretném jelezni, hogy olyan anyagot készítettünk, amely átfogó menetrendet fogalmaz meg, minden részletre kiterjedő javaslattal, ugyanakkor nem vészel a részletekben, és világos és megvalósítható célokat tűz ki. Biztonságos, fenntartható, mindenki számára elérhető, a lehető legnagyobb mértékben automatizált mobilitást itt a mi Európánkban. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, és akkor várom a megjegyzéseket. Merci beaucoup, monsieur Liri, et j'ouvre le débat. Nagyon szépen köszönöm újhelyi úrnak, eh, de Grandes eh, úré a szó. Muchas gracias, señora presidenta. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony köszönetet mondanék a jelentéstevőnknek, és köszönetet mondanék valamennyi kollégának, és az árnyék jelentéstevőknek kiemelt módon szintén, ugyanúgy, mint az előadó, én is rövid leszek, köszönetet mondanék a megközelítésért. Volt már egy informális találkozónk, és ennek során együttesen arra törekedtünk, hogy előkészítsük a jelentést, mégpedig oly módon, hogy az Európai Bizottságnak ez eddig általános jelentését, illetve anyagát tovább javítsuk. Ezt nem lehet megkerülni, hogy megfogalmazzuk nevezetesen, hogy általános a bizottsági anyag, és úgy gondolom, hogy bölcsen kell, hogy közelítsünk a kérdéshez. Köszönetet mondanék a kezdeményezéshez. Ez a saját kezdeményezésű jelentés kiegyensúlyozott, észszerű, és úgy gondolom, hogy a véleményeink, amelyeket megfogalmaztunk a találkozóink során, visszaköszönnek a javaslatában az előadónak. Úgy vélem, hogy így módon megjelennek tehát az elnök jelentéstevők felvetései, erre ügyelt a jelentéstevő. Nagyon izgalmas témáról van szó. Mindenkit érint ez a témakör. Gyakorlatilag futurológiával van dolgunk itt, és hát világos, hogy a mobilitási csomagon belül, amelyen minden nap fáradozunk, a minden napjainkkal foglalkozik, de a jövővel is. Gondolok itt az új technológiára, a digitalizációra, a mesterséges intelligenciára, és hát egy olyan folyamatról van szó, amely visszafordíthatatlan most már. Új modalitások alakulnak ki a közlekedésben, és arra lesz szükség, hogy figyelembe vegyük a dolgoknak a változását, az előrelépéseket. Észszerű tehát ez a javaslat, mint ahogy mondottam, és viszont látjuk mindazt, amit megfogalmaztam, illetve fogalmaztunk, és saját magam, mint árnyék jelentéstevő, további módosítókat kívánok élni a biztonsággal kapcsolatosan, a különböző jogi szempontokkal kapcsolatosan, a jogi felelősséggel kapcsolatosan, és a munkavállalóknak az életével kapcsolatosan. Szóval ezek olyan témák, amelyekkel már magunk között beszélgettünk, és további konkrét módosítókat kívánok még előterjeszteni. Úgy vélem ezen kívül, kiderül, hogy a kollégák magukra fognak ismerni a módosítókban, a saját kezdeményezésekre fognak ismerni, és gondolom lehetőség lesz arra, hogy pontosítsuk még a dolgokat, mint hogy a jövőben ezek a fejlemények, ezek láthatóak, egyértelműek lesznek a hétköznapi életünkben szándékom, hogy együttműködjek aktívan a jelentéstevővel, és mindenképpen a korábbi, régebbi típusú módozatai a közlekedésnek az új típusokkal együtt éljenek. Az új típusú fellépések is nagyon ö, fontosak, a, ö, és ezek is megjelennek ö, a jelentésben. Nem szabad, hogy dzsungel törvények alakuljanak ki a megosztottsággal, vagy a megosztás alapú gazdaság kell, hogy érvényesüljön, mégpedig méltányos módon nem szabad korlátozni az innovációt, de ugyanakkor a munkavállalóknak a jogait figyelembe kell venni, érvényesíteni kell. Ilyen szellemben kívánom megközelíteni ezt a kérdéskört. Úgy gondolom, hogy a méltányosság, az igazságoság, a jogszerűség nagyon fontos kritériumok a megközelítésben, és nem szabad, hogy megakadályozzuk a jövőnek a bekövetkeztét, sőt, inkább arra kell törekednünk, hogy segítsük, elősegítsük azt, és tegyünk meg mindent azért, hogy a dolgok jogkeretek között valósuljanak meg, alakuljanak ki, mert nagyon gyakran előfordul az, hogy a politikai döntésben késésben vagyunk a technológiai fejlődésekhez képest, és így módon oda jutunk, hogy adott esetben a bíróságok egymással ellentétes döntéseket hoznak, és ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen Degrendes úrnak, most pedig hallgassuk meg Van Vivet úrt, öni a szó, üzletlöm. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is, ha megengedi a saját nyelvemen, az anyanyelvemen fogok szólni. Köszönetet mondanék a jelentéstevőnek a közlekedés, illetve a szállításnak a jövőjével kapcsolatosan az Unióban. Ahogy a jelentéstevők megfogalmazták, valóban ö, olyan szempontok szerepelnek itt a javaslatban, amelyet megfogalmaztunk, és köszönetet mondanánk ezért. A saját kezdeményezésű jelentést tervezett, tehát itt van előttünk, és azt is tudjuk, hogy jogalkotási eszközök is már útban vannak, éppen ezért nagyon fontos, hogy kellő időben fogalmazzuk meg a saját jelentésünket, a legjobb pillanatban tettük ezt meg. Valóban a technológiai fejlődések, a biztonság, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, akkor, amikor a közúti forgalomról beszélünk Európában, a fenntarthatóságot is kiemelném, és hát itten esélyekkel szembesülünk, ezeket ki kell aknázni azért, hogy a gazdasági növekedést a mobilitás révén elősegítsük. A, igénybe kell vennünk a kevésbé szennyező technológiákat, és azt az elvet is érvényesítenünk kell, hogy a szennyező fizessen. Ezek alapvető szempontok, és az is, hogy az esély egyenlőség is megnyilvánuljon a különböző közlekedési módozatok igénybevételénél is. Ezt látjuk különben részben az Euró matricának az érvényesülésénél is, és úgy gondolom, hogy a jelentésben be kellene, hogy épüljön egy ilyenfajta megközelítés is, tehát a fenntarthatóság tekintetében a, a fogyasztó kell, hogy fizesse meg a költségeket. Ami a digitalizációt illeti, erről is részletesen szó esik, az innovatív technológiákról, illetve arról, hogy zöld közlekedést kell ösztönöznünk, az automatizált gépjárművekről is szó esik, ez egy kiváló példa ezekre a szempontokra, de ezen kívül, hogyha tovább akarunk lépni, akkor a technológiai, technikai harmonizációra is szükség van a normák, szabványoknak az érvényesítésében, és az adat és a személyi életnek a védelemére is sort kell keríteni, és örülök, üdvözlöm azt, hogy erről különben beszél is a jelentéstevő. Egy másik nagyon fontos szempont az innovációval kapcsolatosan nem csak a technológiai fejlődés, hanem a szociális innovációnak a kérdésköre. Új kompetenciákról kell, hogy beszéljünk, ezekre kell szert tennünk a jövőben. A skillek ezek, nagyon lényeges, hogy ezek is kibontakozóban vannak új módon a a területen. Erre, ezzel is foglalkozik a jelentéstevő, ez nagyon jól van így. A biztonságot is tovább kell fejleszteni, a közúti biztonság rendkívül lényeges Európában, és azt hiszem, hogy e tekintetben világviszonylatban is vezetőként kell, hogy az Unió fellépjen, azt is tudjuk, hogy automatizált, összekapcsolt kocsikkal, gépjárművekkel fogunk hamarosan rendelkezni, és nagyon E, lényeges az, hogy a biztonság ilyen módon is érvényesüljön, csak úgy, mint más területeken, például az alagutakban és a transzeurópai vonatkozásokban. Várom a további javaslatokat, és remélem, hogy azok a témák, amelyeket felvetettem, megjelennek már a tervezetben, de ez egy kiváló tervezett már önmagában. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Delundére újra a szó. Tack så mycket, fru ordförande. Jag tänkte följa traditionen. Köszönöm, elnök asszony. Én is az előttem szólók példáját követvén az anyanyelvemen fogok hozzászólni. Nagyon jónak tartjuk ezt a jelentést. Ez a jelentés próbálja a jövőt előre felkészíteni, és ezzel teljesen egyetértünk. Úgy gondoljuk, hogy fontos prioritásokat kialakítani. Bátorítani kell a felhasználókat arra, hogy környezetvédelmi, zöldebb gépjárműveket használjanak. A szennyező fizetelve nagyon fontos, és a bónusz-málusz rendszer szintén nagyon fontos, és ezzel is rábírhatjuk a fogyasztókat arra, hogy zöldebb gépjárműveket vásároljanak. Mi teljesen rendben valónak tartjuk azt, hogy ha valaki tisztább autót vesz, akkor egy bónuszt kap. De ki fizeti meg ezt a bónuszt? Az egész társadalom? Nem. Úgy gondolom, hogy azok kell, hogy ezt a bónuszt kifizessék, akiknek máluszuk van, tehát akik szennyezőbb gépjárműveket használnak. Így tudjuk kialakítani az egyensúlyt, és így tudjuk bátorítani a fogyasztókat, hogy zöldebb autókat vásároljanak ilyen gazdasági ösztönzőkkel, ezen ösztönzőket pedig azok fogják fizetni, akik a szennyezőbb gépjárműveket vásárolják. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy fontos, hogy észszerű árszintet alakítsunk ki az utak használatával kapcsolatban. Hogyha túlságosan leterheltek az utak, ez nagyon sok szennyezést okoz, és ezzel a problémával is foglalkoznunk kell. Ezen kívül az autonóm gépjárművek is különböző lehetőségeket nyújtanak. A jövőben lehet, hogy kevesebb parkolóhelyre lesz szükség, és a városokban kevesebb lesz a dugó, kellemesebb lesz városban élni, a kávézók kirakhatják a járdára és a teraszokat, anélkül, hogy ez nagy szennyezést okozna. Elnök, köszönöm szépen. Én magam is szeretnék hozzászólni. Elnézést, Vim, Vimet nem láttam, megadom a szót. Köszönöm szépen. Kevés idő van, de mégis néhány, illetve kettő észrevételt szeretnék megtenni Tegrendes kollégánkkal kapcsolatos észrevételek mentén. Kiemelném, akár csak kollégám, hogy milyen kiváló jelentés tervezetel van szó, de ami hiányzik tulajdonképpen a modal shift hiányzik belőle, a, tulajdonképpen a shift, a modali, modális shiftnek a kérdésköre, és ez a szöveg visszautal a CIDS-re, az is egy nagyon kiváló szöveg volt, de ugye rengeteg kamion fut át a Brenner szoroson. Márpedig amennyiben saját kezdeményezésű INI jelentéssel dolgozunk, akkor visszautalhatunk a 2011-es fehér könyvre, de személy szerint a shift model, tehát a modalitásváltás, illetve az intermodalitás is megjelenjen kulcsfogalomként azon kívül, hogy foglalkozunk a mobilitásról, a korszerű szolgáltatásként jelentkező mobilitással kapcsolatosan. Ezt javasolnám, amennyiben egyetért ezzel a jelentéstevő, ha pedig nem, akkor majd egy módosítás formájában terjesztjük ezt bele. Be, terjesztjük elő. Tenisre úr. Uh, good morning to you all. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Nincs okom arra, hogy bármit kétségbe vonjak azzal kapcsolatban, ami elhangzott, ami a jelentés minőségét és a többi elemet illeti, de vannak, akik arról beszélnek, hogy itt valami stratégiai kitekintésről van szó. Hogyha stratégiai kitekintést egy saját kezdeményezésű jelentésben próbálunk feldolgozni, akkor meg kell néznünk a jelenlegi ökoszisztémát. Azt gondolom, hogy enélkül nem tudjuk teljes körülön feldolgozni ezt a kérdést. Úgyhogy nem lehet ezt egy pár mondattal elintézni nem a tekintettel részben, hanem röviden fel kell mérni a mostani ökoszisztémát, és ezzel egyértelmű jelzést tudnánk küldeni az intézmények felé, a jogalkotói kezdeményezésért felelős intézmény felé. Csak azért akartam elmondani, hogy tudja az jelentéstevő, hogy én ezt hogy látom. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hertug úr, ön a szó. Dank. Um... Köszönöm szépen részemről is Köszönet illeti az előadót. Én azt gondolom, hogy ez a jelentés valóban hozzájárulhat az, hogy a jövőbeli trendeket már egy kicsit előre vetítsük és készüljünk ezekre, ez nagyon fontos. Azok, akik a németország helyzetet, törvény hátteret nyomon követik, azok tudják, hogy ma egy nagyon fontos döntés születik egy feljövőteli bíróságon arra vonatkozóan, hogy a nem megfelelő kibocsátási értékekkel rendelkező járműveket beengedik-e a városokba, vagy pedig behajtási tilalmat, vagy e, ideiglenes leállítását kérik ezeknek a járműveknek. És ebben a jelentésben én azt látom, hogy megfelelőek a kiinduló pontok, Természetesen lehet a 2011-es fehér könyvre még erőteljesebben hivatkozni, ez jó irányba ment, ugye, de azért szem előtt kell tartani azt is, hogy 2011 óta majdnem 7 év telt el, és ebben a 7 évben nagyon sok minden történt. Volt itt botrány, egy példátlan botrány a kibocsátások terén, és hát globális értékláncot a komoly kívások elé állította ezt a legtöbb iparosodott országban, és a, a második mobilitási csomagban a személyképjárművek tekintetében is egyértelmű célok és értékek lettek kitűzve, amelyeket még le kell fordítanunk törvényekre. És igen, ezeket a trendeket, ezeket a folyamatokat komolyan kell vennünk, és hogyha automatizációról, digitalizációról beszélünk, akkor azért fontos, hogy ne csak az adatvédelemmel foglalkozunk, nyilván fontos az adatvédelem, szociáldemokrataként én emellett eh, kardoskodom, hogy ez fontos, de a digitalizáció más területeken is mindenhol mindent gyökeresen meg fog változtatni. Eh, nagyon nehéz ezt eh, előre szabályozunk és uniós szabályozni, hiszen ez nemzeti hatáskörbe tartozik, Németországban tartományi hatáskörbe, de a modál shiftet akkor is támogatnunk kell, és fontos az, hogy azok, akik most mondjuk 50 évesek, is még egy darabig nem mennek nyugdíjba, ha egyszerűen azokkal a készségekkel, képességekkel rendelkeznek, hogy az új technológiákat, az új közlekedési helyzetet ki tudják használni, tudjanak élni ezekkel a lehetőségekkel, és még egyszer visszatérnék az értékláncra, a gépjárműipar Európában jelenleg igen, csak a dízel technológiára, sok pénzt a dízel technológiára támaszkodik, vagy a belső égésű motorokra. Hát az ő helyzetük sem egyszerű, fontos, hogy ezek a koncernek a jövőben is nyereségesen működjenek, és nekünk is meg kell tennünk mindent azért, hogy a, az villamosítás, az elektromos járművek nagyobb térnyerését segítsük, és én azokhoz tartozom, aki azt mondja, hogy elméleti letileg hiába határozzuk meg, hogy öt év múlva csak elektromos autókat lássunk az utakon, ezt nem fogjuk elérni elméleti politikai szinten. Lehet, hogy ez még 5-10, akár 20 évben is bele fog telni, de a különböző hibrid modellekkel, a power to gas modellekkel lehet ezt az átmenetet segíteni, amíg átállunk teljes mértékben. És még azt szeretném még elmondani, hogyha ezt az utat választjuk, hogy villamosítjuk a közlekedést, az gépjárműveket is elektromosra tesszük, akkor arról is gondoskodunk kell, hogy el tudják adni az autóikat a gépjármű eh, gyártók. Itt, hiszen ez nem csak az ő feladatuk, hogy a piacot eh, megfelelően hasznosít, használni tudják, hanem nekünk kell jogszabályi hátteret teremteni azért, hogy megfelelő gyártási és értékesítési körülmények eh, teremtődjenek Kínában. Láthatjuk ezt, hogy ők mi mindent tesznek meg azért, hogy például az elektromos járművek, az akkumulátorok és az engedélyezések területén milyen kormányzati vagy jogszabályokotási háttér segíti az elektromosítást a gépjárművek területen. Tehát fontos az, hogy nem elég, hogy itt okos papírokat tegyünk az asztalra, hanem a politikának konkrétan is, gyakorlatban is meg kell teremteni a feltételeit ennek. Például a European Clean Mobility Fund, ez az alap már is lehetőséget tud teremteni arra, hogy az infrastruktúrális változásokat segítsük, és ez a, mi, mi van előbb a tyúk vagy a tojás, itt ezt a problémát talán az alap segítségével is meg tudjuk oldani, mind a kettő te előrébb kell vinnünk. Nem elég itt egy közlemény a bizottság részéről, hanem kötelező érvényű jogszabályokra van szükségünk. Köszönöm. Madame Meissner, la parole. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, Tetkel Meissner Még egy rövid észrevétel, nagyon jó ez a jelentés, és valóban foglalkoznunk kell a közlekedés jövőjével. A digitalizáció is nagyon sok mindent megváltoztathat, ha itt lesz, és intermodálisan hasznosításra kerül. Egy reggelén a Rép Fórum Európal, Dolnasszony és a bizottság részére ott volt, aki itt ül most, és ezen a reggelin, talán ő is beszámolhat erről, arról is szó volt, hogy a bizottság mit tervez a digitalizáció tekintetében. Ez szép és jó, de hát itt a teljes gépjárműipart és az egész láncolatot kell, a hajózás, a vasút, a közúti közlekedés és számos területen még nagyon sok tennivaló van. Ez nem csak a bizottság feladata, nem csak tőlük függ, hanem nem csak tőlünk, hanem nagyon sok résztvevőnek, szereplőnek kell együttműködnie, hogy, hogy ezt ki tudjuk használni, a digitalizációt, sokkal hatékonyabbak leszünk, a biztonság megnövekszik, valóban energiaforrás hatékonyabbak is leszünk, és itt a bizottsággal együtt kézekézben tennünk kell azért, hogy ezt előrébb mozdítsuk, és láthatjuk, hogy ez a jelentés már fontos első lépés lett a tekintetben. Köszönjük szépen, Messzer asszony! Ki kér még szót? Ha nem, akkor magam veszem és adom meg a szót. Nagyon jelentős, egészen kivezeten jelentős jelentésről van szó, mert hogy a mobilitás jövőjéről vázoljuk fel a képet, és minden szónak megvan a saját súlya, programról van szó, és a jövőről van szó. Miből is áll a jövő? Egy olyan éghajlatból, amely egészen más lesz, mint a mostani. Ő, itt vannak a kihívások, a 20-20-as programra gondolok, és a különböző üvegház hatású gázoknak a hatására gondolok. Tehát ott a kihívás a jövőre szólóan, hogyan lehet megoldani a 21. századnak a nagy kor, kórát, a nagy betegségét, azaz a szennyeződés. Nem én fogalmazom ezt így meg, hanem az ENSZ. 500 ezer ember hal meg idő előtt a szennyeződés miatt. Mit teszünk ezzel? Mit teszünk ez ellen pontosabban? Ezen kívül a mobilitás a jövőben hozzáférhető kell, hogy legyen mindenki számára. a fogyatékossággal élők számára, és ugyanígy azok számára is, akiknek nincsen kellő pénzeszköze ahhoz, hogy hozzá férhessenek a közlekedés eszközeihez. Az, azért tehát, mert hogy korlátozottak a mozgásokban, vagy azért nem férnek hozzá jelenleg, mert hogy túlságosan költséges az igénybevétel mindenki számára hozzáférkező hogy legyen a közlekedés, inkluzív kell, hogy legyen. Akkor, amikor mobilitásról beszélünk, akkor mindenki összekapcsoltságról beszél. Tehát nem csak arról van szó, hogy automatizált, önálló, a működő gépjárművekkel legyen dolgunk, hanem tovább is kell lépnünk. És Van Wittenberg úr utalt is erre. ugye említette az adatoknak a kérdéskörét. Az adatoknak a kezelése hatalmas tétet jelent, de ezen kívül említsük meg a kiberbiztonságot is, és a felelősségnek a kérdését is az összekapcsolt járművek azt is jelentik, hogy törésvonalak alakulnak ki. Nevezetesen mire gondolok? Arra, hogy nem mindenki jelent, rendelkezik smartphone-nal, okostelefonnal, nem mindenki fér hozzá a digitális eszközökhez. Hogyan lehet majd ezt összehangolni ezen kívül a területi elszigeteltségekkel? Ugyanis a területi fejlesztés szempontjából a kohézió eszközeként a mobilitás is egy rendkívül fontos tényező. Ezen kívül szó esett a biztonságról is, hatalmas kihívásról van szó, és valóban a biztonság az eszmecserénknek a középpontjában kell, hogy szerepeljen, és ott van az úgynevezett kollaboratív gazdaság, amely más, mint a platform gazdaság. Kereteket kell, hogy adjunk ezeknek. Miért? Azért, mert mindenki bekapcsolódik a platform gazdaságba, a kollaboratív gazdaságba kapcsolódnak be mások, és hát mindennek a működéséhez világos jogi keretek eszközökre van szükség. Ezen kívül végezetül, és Telicska úr is, és Ertug is említette ezt, a holnapnak, a jövőnek a mobilitásában kulcs szerepe kell, hogy legyen a gépjármű ipar, az európai gépjármű iparnak a szerkezet váltása. Nem lehet úgy működnünk, mint ahogy működünk jelenleg. Tehát a foszilis energiákat át kell alakítani egyéb energiaforrásokra. Ez azt jelenti, hogy több ezer, tízezer munkásnak az átállására kell majd számítanunk. És én ezzel kapcsolatosan szeretnék majd módisatokat beterjeszteni, hogyan lehet itt a paradigma váltást is nyomon követni, segíteni, mert a holnapnak a mobilitása már nem az egyén mobilitása, irányítása lesz, hanem a megosztottság, a közös, a közös közlekedésnek a műfajával kell, hogy éljünk. Tehát meg fognak változni a magatartásaink e tekintetben, és hogyan tudjuk majd ezt a shiftet, ezt a váltást majd elősegíteni, a saját mobilitásunkat elősegíteni. Ugye elindulok vonattal, aztán biciklire szállok, aztán gyalog folytatom az utat. Hogyan lehet ezeket a shifteket majd, ezeket a váltásokat majd ö, kellő módon szabályozni? szabályoznunk. Most pedig megadnám a szót Isabel Vandornasszonynak, öni a szó. Je vais parler en français. Franciául fogok hozzászólni, elnök asszony. Nincsenek komolyabb észrevételeink a jelentéstervezettel kapcsolatban és az elhangzott észrevételekkel kapcsolatban. Talán néhány tájékoztatást adnék. Ma kiemelésre került a biztonság kérdése, a közúti biztonság kérdése. Önök is tudják, hogy a, biz, a bizottság pár hét múlva, még tavasszal reméli, hogy bemutathatja a harmadik mobilitási csomagot, amelynek lesznek közútbiztonsági aspektusai is. Arról is tudnak már, hogy ugyanígy tavasszal a bizottság bemutatja majd az adatokkal kapcsolatos javaslat csomagját, amelyben az a célunk, hogy hozzájáruljunk azon problémák megoldásához, amelyet ma önök is elmondtak. Ami a társadalmi és az oktatási részt illeti, ez is rendkívül fontos. Önök beazonosítottak egy tanulmányt, amelyet most készítenek, és az önök kérésére reagálván ami ezt a köztes jelentést illeti, úgy gondolom, hogy vannak ebben olyan információk, amelyeket megoszthatunk önökkel, amikor ezt a köztes felülvizsgálatot elvégeztük. Még valami egyelem, amelyet kiemelnek, az a mobilitásnak a vidéki aspektusa. Az Európai Parlamentnek köszönhetően aláírhatjuk a közeljövőben azt a szerződést, amely ezzel a témával foglalkozik, tehát a mobilitás a vidéki területeken. Köszönöm tehát a parlamentnek, hogy támogatott minket ezen a tém- ebben a témában. Volt még egy aspektus, amit szeretnék kiemelni, amely valahol a mélyen meghúzódik, lehet, hogy ez a szó nem is került most még elő. Bulcs biztos asszony a multimodalitásról beszélt 2018-ban. Úgy gondolom, hogy ez önök számára is fontos téma. Üdvözöljük azt, hogy megjelenik ez a téma a jelentésben, hiszen a mobilitás nem csak egy móddal fog foglalkozni, hanem az összes közlekedési móddal fog foglalkozni. Azt gondolom, hogy így sikerült a DigiMove szempontjából az összes témát lefednem. Köszönöm, helyi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt bizottság, nagyon-nagyon örültem az elhangzott véleményeknek. Egyébként, aki ma reggel próbálta megközelíteni itt Brüsszelben az Európai Parlament épületét, az megbizonyosodhatott arról, hogy tényleg szükség van azzal, arra, hogy foglalkozzunk a közlekedés jövőjével, akár városi, akár a vidéki rurál térségekről beszélünk. Városi útjaink egyre zsúfoltabbak, környezetvédelmi és egyéb szempontokból sem ideális nekünk európai polgároknak, úgyhogy van bőven aspektusa egy ilyen a jövővel foglalkozó jelentésnek, de hát mindennel egyszerre nem foglalkozhatunk ezért én nem arra kérem önöket most hogy nyújtsanak be klasszikus módostó javaslatokat hanem arra kérem önöket hogy nyújtsanak be okos gondolatokat egy ilyen közös jelentéshez. addig fogunk dolgozni ezen a jelentésen amg ennek a szakbizottságnak a legbölcsebb gondolatait nem tudjuk egybe gyúrni és azt utána közkincsé tenni nem csak az Európai Bizottságnak, hanem eh, a szakmának és az európai polgároknak. Nekem különösen izgalmas volt, hogy eh, éppen múlt héten zártuk a CITS jelentést, aminek ugye a kollégákkal közösen, a shadow raportőrökkel közösen eh, hosszú-hosszú munkák után tettünk pontot a végére. A kettő, ahogy Wim van den Kamp mondta, a kettő tényleg összefügg, hát nyilván ugyanazokon az asztalokon született, íródott jelentésekről van szó, de azt is megértettem, amit bizottsági elnök asszony jelzett, és ennek megfelelően szeretném a következő hetekben az önök véleményét beépíteni a végleges jelentés szövegbe. Pascal képviselő úr és mások is eddig is nagyon aktívak voltak. Köszönöm szépen, és akkor dolgozunk addig, amíg egy közös eredményes szavazáson nem tudjuk ezt a parlament elé bocsájtani. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm helyi úrnak. Március 9-e 12 óra a határideje a módosítók előterjesztésének folytassuk eh, a munkákat. Most eh, turizmusról fogunk beszélni az európai országokban, hogyan is valakul ki a gyógyturizmus, hogyan működik, és megadnám eh, a szót Thomas Menilónak. Itt van Akkor a közelemben üdvözlöm, kérem foglaljon helyet. Tehát gyógyturizmusról esik majd szó Európában 10 percben, utána pedig vitát indítunk a szakbizottság képviselőivel, és Mennyilul pedig kérem válaszoljon majd a kérdéseinkre. Üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Köszönöm, hogy a Transzakbizottságban lehetőséget kaptam arra, hogy az egészségügyi turizmus témájáról beszéljünk. A holland szaktudományi egyetemen dolgozom, és megpróbáltunk definíciókat meg, megfogalmazni, megnézni az adatokat, a szakpolitikai döntéseket Európai Uniós és regionális szinten. Egy SWOT elemzést is készítettünk, különböző forgatókönyveket is vizsgáltunk, és utána következtetéseket és ajánlásokat fogalmaztunk meg. Először is, ami az egészségügyi turizmus definícióját illeti, ez olyan turizmus forma, amely az emberek fizikai egészségével, mentális és egyébként is spirituális jólétével foglalkozik. Tehát vannak, akik orvosi ellátásért utaznak, ez az orvosi turizmus, a wellness turizmus pedig inkább a jólétről szól, és az ezzel kapcsolatos tevékenységekről, a spa turizmus pedig inkább a, az egyéb aspektusairól beszél a turizmusnak. Tehát a egészségügyi turizmusnak ilyen elemei vannak, van az egészségügyi turizmus maga, de ezen belül van az orvosi turizmus, a wellness és a spa turizmus, ezek is ide kapcsolódnak. Ami az adatokat illeti, azt látjuk, hogy az egészségügyi turizmus összességében nem olyan nagy részét képezi az idegenforgalmi utaknak, vagy a turizmusnak, és inkább nemzeti szinten folyik, mint nemzetközi utakról beszélnénk. Hogyha megnézzük a bevételeket, az egészségügyi turizmusból származó belföldi vagy nemzetközi bevételeket, itt különböző ország típusok vannak, az EU egészségügyi turizmusnának több mint negyedét öt ország, Németország, Franciaország, Lengyelország, Olaszország és Svédország teszik ki. Ha megnézzük az érdekesebb ötleteket az Európai Uniós politikákból, akkor azt láthatjuk, hogy a beteg mobilitással kapcsolatosan már vannak ilyen szakpolitikák, de nem konkrétan az egészségügyi turizmus céljából. Akkor is, hogyha az ERFA támogatja az egészségügyi turizmus projekteket. És van egy irányelv természetesen, de inkább nemzeti szinten kezelik az adózási és egyéb kérdéseket ami a nemzeti és regionális szakpolitikákat illeti, vannak ilyen egészségügyi turizmus szakpolitikák tagállami szinten, leginkább az együttműködést támogatják, vannak klaszterek a különböző érintett felek között, így próbáljuk az egészségügyi turizmust terjeszteni és népszerűbbé tenni az adott régióban, és természetesen itt a határon átnyúló beteg mobilitás is ide tartozik. Hogyha megnézzük ezt a SWOT elemzést, akkor megnézhetjük az erősségeket. Itt azt látjuk, hogy komoly bevétel van az EU-ban az egészségügyi turizmusból, nagy háttere, múltja van ennek a spa és wellness turizmusnak is, van egy irányelv, amely jó pont lehet, és közben, ami a betegek által érzett egészségügyi ellátás minőségét illeti, az elég magas. Különböző definíciója van az egészségügyi turizmusnak, de nincsen megfelelő, megbízható adat ezen a területen, és a piacot sem szabályozzák túlságosan, és nincs túlságosan erős promóció Európai Uniós szinten sem. Ezek a gyenge pontok. Ha megnézzük a lehetőségeket, sok Európai Uniós ö, polgár áll készen arra, hogy utazzon az egészségügyi ellátás miatt. Ö, ez derült ki egy felmérésből, valamint az idősödő társadalom miatt is ö, a wellness és egyéb ilyen jellegű turizmusra nagy az igény. Ami a fenyegetéseket illeti, nincsen megfelelő ö, tudatosság a közveleményben az irányelvvel kapcsolatban, és hogyha valami negatív dolog történik, akkor negatív ennek a sajtója, és a kormányok attól félhetnek, hogy az adott ország polgárai kilépnek a nemzeti egészségügyi ö, ellátórendszerből, tehát ez egyfajta fenyegetésként is megjelenhet. Hogyha most megnézzük a különböző forgatókönyveket, ezek inkább konceptuális forgatókönyvek. Hogyha megnézzük a növekedési forgatókönyvet, azt látjuk, hogy az EU-s szakpolitikai döntések az ezen területnek a gazdasági növekedését támogatják, és közben a magánbefektetések is a spákban és wellness helyeken fontos, hogy ösztönzést kapjanak. A PPP megoldások is növelhetik a piacot, és az egyéb például a komerciális kezelések számára meg kellene nyitni az utat. Ez volt az egyik perspektíva. Hogyha megnézzük, hogy mennyire életképes ez a terület, meg kell nézni, hogy mennyire lehet integrálni az EU-s szakpolitikai döntéseket a nemzeti döntésekbe. Azt is tudnunk kell, hogy az egészségügyi turizmus egyfajta húzóerő lehet a lakosság egészségének javítása szempontjából, és fontos a különböző ritkább kezelések szempontjára kiválósági központokat létrehozni. A különböző hálózatok az ilyen ritka kezelésekkel kapcsolatban mindenképpen támogatandók. Hogyha ritka betegségekkel foglalkoznak egy adott helyen, akkor fontos, hogy ezen központoknak segítsünk a kiegészítő szolgáltatások területén, amely például a családtagok, a barátok számára is pozitívak lehetnek. Ami a következtetéseket illeti. Az egészségügyi turizmus csak egy kis része az európai utaknak, 4,3%-át teszik ki, inkább belföldi, mint nemzetközi utakról van itt szó. Természetesen olyan országokban, ahol a spa, a wellness már nagy ö, hagyományokkal rendelkezik, ott egyfajta nyomás lehet ez. Ö, van egy irányelv ezzel kapcsolatban, és hogyha az egészségügyi és az egészségügyi turizmus szakpolitikákat akarjuk összehangolni, ezzel jobban lehet integrálni ezen területeket, és csökkenteni lehet a költségeken. Ami az ajánlásokat illeti, azt ajánljuk, hogy van lehetőség arra, hogy több tagállam vegye be a saját nemzeti ellátó rendszerébe az ilyen jellegű utazásokat, és amennyiben lehetséges az előre való kifizetést érdemes felszámolni határon átnyúló kezelések esetén, és fontos a turizmusról szóló statisztikákban felvenni ezt a területet is. Talán ami az egészségügyi turizmusra kapcsolatos EU-s közös promóciót illeti, ezt is érdemes végig gondolni, és ami az életképességi forgatókönyvet illeti, azt úgy gondoljuk, hogy mindenképpen ajánlhatjuk, hogy ezzel kapcsolatban EU-s szakpolitikákat alakítsanak ki, ez legyen a kiinduló pont. Köszönöm, hogy ezt a tanulmányt elkészíthették és bemutattattuk most önöknek. Nagyon szépen köszönöm Mányi a prezentációját, és megnyitom a vitát a kollégánk között. Lili úr, mi a szó? Ja, Újhely úr, bocsássanak meg, elnézést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kezdeményeztük hogy szülessen egy egészségturizmusról szóló kutatás, és az kerüljön ide a parlamenti szakbizottság elé, mert nagyon-nagyon kevesen értették meg még Európában, hogy mit jelenthet a jövőben az egészségügy turizmus, ami turisztikai iparunknak. És most nem kezdem ismét mondani a számokat, hogy 20 millió feletti munkavállaló számára biztost európában a turizmus megélhetést hogy mit jelent egyes országok gdp jének stb. stb. egy dolgot jegyezzünk meg itt a szakbizottságban minden jövőbe látó kutatás szerint van két olyan iparág amely egészen biztos hogy robbanásszerű növekedés előtt áll a következő egy-két évtizedben, és ennek már látjuk a mindennapi hatásait, az egyik a turizmus iparága, a másik pedig az egészségipar. Mert hogy amilyen módon növekszik az emberek jólét iránti vágya, úgy a megtermelt javadalmaikat megpróbálják a saját egészségi állapotukra fordítani, megpróbálják kényeztetni magukat. Ráadásul egyre tovább élnek, már akik szerencsések, és egészen biztos, hogy egyre több ilyen szolgáltatást vesznek igénybe. Tehát most ne úgy tekintsenek erre a jelentésre, mint egy ilyen szokásos, bürokratikus adathalmazra, amit egyszer kipipáltunk, itt volt előttünk, hanem szagoljanak bele a levegőbe. Hogy mit jelenthet ez az egyes európai tagországok számára, és mit jelent ez az egész Európai Unió számára. Tehát az egészségipar elképesztő robbanás előtt áll, és a turizmusról pedig ezt már számtalan szó bebizonyítottuk. Ez akkor is igaz, hogyha az Európai Unión belüli mozgásról, egészségturizmusról beszélünk, de különösen igaz, hogyha a harmadik országokból érkező turistákról beszélünk. Igaz ez, hogyha az orosz beutazó turizmus nézzük. Igaz ez, amikor az arab térség beutazó turizmusát nézzük. Igaz ez, amikor az Egyesült Államokból hozzánk érkező turistákat nézzük, rengetegen jönnek egészségügyi szolgáltatások miatt ide hozzánk Európába, és megjelent a kínai egészségturizmus iránti érdeklődés is. A mostani héten, amikor itt a parlamentben, ugye egy holnap van a kiemelt eseménye az, egész, az Európai Unió Kína közötti turizmus évadjának, ezen például külön szót fogunk említeni a kínai egészség, a kínai turisták európai egészségipar iránti érdeklődéséről. Összességében tehát azt szeretném önöknek jelezni, hogy szükség van olyan parlamenti jól elhelyezett műfaj van egy jó parlamenti jelentésre amelyben fölhvjuk arra a figyelmet hogy az európai egészségturizmus az egy meghatározó tényezője tud lenni a, a, az európai gazdaságnak, nem mellesleg az európai jólétnek is. Én szeretném elnök asszonynak jelezni, hogy egyeztetve természetesen a titkársággal, én örülnék annak, hogyha valamilyen önálló kezdeményezésünk az ügyben lenne, mint RAM bizottság. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur Léry. Madame Ayala... Nagyon szépen köszönöm, Újhelyi úr, és Adály Szenderé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a tanulmányt, amelyben számos olyan tétel van, amely tovább gondolást igényel, olyan témakörben, amely rendkívül összetett. És hát persze számítanunk kell itt az előnyökre és a hátrányokra is a téma kapcsán. Emlékeztetnék arra, hogy az érintett irányelv egy olyan irányelv, amely egyáltalán nem bátorította az orvosi célú vagy gyógycélú turizmust, is emlékezhetnék arra, hogy mindössze arra vonatkozott ez a rendelet, a 2011 24-es, hogy a saját országaikban tudjanak ellátáshoz jutni az adott ország állampolgárai. De pontosan arról volt szó, hogy a fellépjenek a gyógyturizmus ezzel szemben bizonyos értelemben, amely a turizmus az egy dolog, és a gyógyellátás ez egy külön dolog ehhez képest, gondolták egyesek. És ha ez a vélemény megszületik, ez a saját kezdeményezésű megnyilatkozásunk, akkor azt hiszem, hogy nagyon világosan kell látnunk azt, hogy mik miről is van szó, azaz arról a jogról, hogy az ember kellő szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz jusson a saját országában, és struktúrált módon lehet igénybe venni az egyéb tagállamoknak az egészségügyi ellátó rendszerét olyan egészségi ellátások esetében, amelyek a saját országunkban nem hozzáférhetőek. Ez egy prioritás a számunkra, és a tanulmánynak a keretében erről szó is esik, nevezetesen arról, hogy várólisták léteznek az orvosi intézményekben, és különböző gazdasági problémákkal szembesülnek az egészségügyi ellátási rendszerek az országainkban, úgyhogy itt tudjuk azt, hogy vannak olyan közpolitikák, amelyek kötelezik az egyes tagállamokat. Ami pedig a turizmust illeti. Nyilvánvaló, hogy itt van a logisztikai érdek, illetve a magánérdeknek a megjelenése az gyógyellátású turizmus esetében. Ezek plusz tételek tulajdonképpen a jólétnek a plusz elemei, és valóban léteznek olyan kínálatok, amelyek szervezett kínálatok, és amelyek minőségi szempontból és az ellátások hatékonysága szempontjából is nagyon sokszínűek. Viszont van egy további szempont, és erről is szót kell ejtenünk. Nevezetesen arra gondolok, hogy a turizmus, mint olyan, amennyiben, tehát a turizmus turisztikai célal indul saját kezdeményezésre, annak kapcsolnia kell a jólétünkhöz, és azért mondom ezt, mert a 80-as, 90-es években Spanyolországban, tehát akár akkor, amikor beléptünk az Európai Unióba, nem csak a belépésünk miatt, de a belépésünk kapcsán is kialakult egy program. Nevezetesen a szociális ellátásoknak a programja, és itt ennek az a célja, hogy némi támogatással rengeteg ember, olyan emberek, akik soha nem hagyták el a saját országukat, a saját környezetüket, tehát itt gondolok idős emberekre is, vagy pedig vidéken élő emberekre, elmenhessenek máshova, akár, akár csak Spanyolországon belül elmehessenek a tengerpartra, ha azt nem ismerték, nem, hogy külföldre utazanak. Tehát egy olyan támogatási rendszert építettünk ki akkor, amely még továbbra is létezik, és amely jól kimutatja, tanulmányoknak révén kimutattuk, hogy ez en programnak a révén sikerült az egészségi kiadásokat csökkenteni. Tehát olyan emberekről van szó, akik különböző rendezvényekre mentek el, fiesztákra is így tovább, és ö, ö, gyakorlatilag azt hiszem, hogy itt egy szép dolog alakult ki. És hát van egy olyan projekt is Kadiszó néven, amely ugyan ezt a kezdeményezést karolta fel más formában. Szóval erről ennyit, de mégis sajnos nem tudtuk még elterjedtebbé tenni ezt a programot, ezt is hozzá kell tennem. A dolog tehát arról szól, hogy hogyan lehet időskorúakat, nyugdíjasokat is bevonni a folyamatba, hogyan lehet az ő egészségüket még tovább erősíteni az utazások, és erről is szó esik a tanulmányokban, a tanulmányban, lehetővé teszik azt, hogy az ember termálfürdőkbe jusson el, termálkúrán vegyen részt, akár ugye Magyarországon, akár Romániában, a kelet-európai, illetve a közép-európai országokban. Szóval olyan turizmusról van szó, amely elősegíti a szabadtéri foglalatosságokat is, és hát fel kell karolnunk ezt a saját kezdeményezésű felvetést, de világosan meg kell fogalmazni azt, hogy egyrészt van a, az egészségügyi ellátási rendszer, erre különböző jogosultságok léteznek, ez minden európai állampolgárt, illetve polgárt megillet. Egyrészt, másrészt pedig van a turizmus, ami egy plusz, ami egy adalék, és ezen kívül harmadik szempont a turizmus hozzájárulhat az egészséghez, illetve a jólétezés csökkenteti az egészségügyi ellátást lakosoknak a költségét. Köszönöm szépen. Montero asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Először is elnézést kérnék, nem tudtam meghallgatni az előadást a tanulmányról, de Ennek ellenére elolvastam az írásos változatot. És a PowerPoint alapján szeretnék ezért néhány észrevételt tenni. Először is mindenképpen hálás szerep itt a szakbizottságban, hogy erről a témáról beszélhetünk. Erről a témáról, amely kapcsolatot teremt a turizmus, a gazdaság és ezen szegmens között. Egyértelműen olyan szegmensről van itt szó, amely segíthet minket abban, hogy különböző prioritást el tudjunk érni. Az egyes tagállamokban a különböző gazdasági szektorok és az Európai Uniós gazdaság között a turizmust ezen része, a gazdaság ezen része természetesen lehetővé teszi a versenyképességnek köszönhetően, hogy elterjedjenek különböző technológiák, és hogy kapcsolatot állítsunk a nemzetközi szerepvállalás, az Európai Unió nemzetközi szerepvállalása és ezen ágazat között. Ezzel kapcsolatban különböző közvéleménykutatások már mutatják, hogy milyen fontos terepről van szó. Ami a vitát illeti, érdemes végig gondolni, hogy az egészségügyi turizmus mennyiben segíthet hozzá ahhoz, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket a kormányok tűznek ki a turizmussal kapcsolatban. Tehát a turizmus hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy más, az egészségügyi turizmus hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy más általánosabb turizmussal kapcsolatos célokat elérhessünk. Van például a szezonalitással egyfajta probléma. Hogy lehet elérni azt, hogy más országokból egy adott országba vonzunk turistákat? Természetesen nagyon nagy különbségek vannak az egyes tagállamok között az egészségügyi rendszerekben. Hogyan lehet elérni azt, hogy minden egyes tagállam a saját rendszerét próbálja természetesen előtérbe állítani? Nagyon fontos ellenőrizni bizonyos aspektusokat. Nagyon fontos elemezni, hogy az egyes tagállamokban milyen egészségügyi rendszerek vannak azért, hogy utána független és pozitív promóciós tevékenységet lehessen végezni. lenne egy rövidebb észrevételem. Örülök annak, hogy a tanulmányban is megjelenik. Madeira független régiója. Én is onnan származom, tehát Portugáliához tartozó régióról van szó. Ott van egy kiválósági központ a talasszóterápiával kapcsolatban. Itt tehát nagyon fontos Madeirán az egészségügyi turizmus, és ezért szerettem volna ezt itt kiemelni. És örülök annak, hogy ez a tanulmányban is megjelenik. A kérdésem a következő. Hogyha egy ilyen ö, legszélsőbb régióban vagyunk, a döntéshozatali ö, központoktól nagyon távoli régióban mégiscsak sikerül ezen régióknak így hozzájárulni az Európai Uniós politikákhoz és az Európai Uniós tevékenységhez ezen szezonális tevékenységekben, és így hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az egészségügyi és a turizmussal kapcsolatos kutatásban további előrépések lehessenek. Végül még szeretném elmondani, hogy nagyon komoly kihívás vár ránk ösztönöznünk kell, stimulálnunk kell a turizmusi tevékenység, a turizmus tevékenységét. A kérdés az, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy ezen ágazat hozzájáruljon ahhoz, hogy a polgárok jobban érezzék magukat. Az Európai Uniónak kell hozzájárulnia ahhoz, hogy a wellness és az egészségügyi turizmus elterjedhessen. További finanszírozásra lenne szükség a következő többéves pénzügyi keretben egyértelmű referenciákra van szükség ezen ágazattal kapcsolatban, és a kérdés az, hogy hogyan lehet kiemelni ezen ágazatnak a lehetséges szerepét az Európai Unió gazdaságában. Menil úr, ezek voltak a kérdések. Most megkérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Okay, on the, on the, the first... Ami az első kérdés illeti, de elnézést. Bocsásom, meg, nem láttam Take it personally. Köszönöm elnök, azt, hogy nem veszem magamra, hogy nem vett észre. De először is szeretném azzal kezdeni, hogy nagyra, nagyra értékesemnek adjak hangot, hiszen a, a már az elmúlt évek munkáját négy és fél percben tömören összefoglalta itt, és világos üzenetet közvetített felénk, ez nagyon ritka, köszönjük szépen a szakértő úrnak. Ami pedig a témáját illeti ennek prezentációnak, kérdés az, hogy mennyire lehetünk ambiciózusak, mennyi bátorság kell ahhoz, hogy valódi változásokat érjünk el egy olyan területen, amit akár tetszik ez nekünk, akár nem tetszik, nagy részt azért nemzeti hatáskörbe tartozik. A turizmus és az egészségügy, ez ugye az érme két oldala, az a kérdés, hogy milyen messzire mehetünk mi uniós szintű célok kitűzése terén, hogy ezeket összekössük, és uniós szinten kössük ezeket össze. Úgy gondolom, hogy eh, azért túl sok ambíció itt eh, kontraproduktív lehet, két szemszögből lehet ezt meg közelíteni. Egyrészt ugye az egészségügy, ennek a legfontosabb célja nyilvánvalóan az, hogy az egészségi állapotot javítsa, meg ezzel a romlását az egészségi állapotnak. De nyilván aláírom, hogy még emellett is van vagy tovább is mehet még az egészségügy. De hát ez egy gazdasági ágazat is ugyanakkor, és az a problémám, hogy az egészségügyet általában nem tekintjük a gazdaság részeként. Nagyon magas költségekkel járó ágazatról beszélünk, néha feleslegesen magas költségekről, és hogyha sikerülne a jövőben uniós szinten is ilyen szemszögből gazdasági megközelítésből kezelnünk az egészségügyet, akkor hozzáadott értékkel tudnánk ezt a, a az ágazatot európai szinten kezelni. Aztán ott a turizmus, láthatjuk, hogy harmadik országokkal kapcsolatban itt még van növekedési potenciál, ugye szó esett itt Oroszországról, az arab országokról, arab félszigetről is, és hát ön professzor úr és eh, feltett ezt a kérdést a diákon, hogy mennyire vagyunk tudatában ezeknek a lehetőségeknek, és nem volt túl rózsás a kép, amit festett. Igen, amikor mi utazgatunk, akkor az a kérdés, hogy mennyire promotáljuk, reklámozzuk eh, mi magunkat, és mennyire tudjuk a különböző tagállamok nemzeti uh, hozzáállását legyőzni, és valahogy arra rábírni őket, hogy vonzóak legyenek, és, és vonzó célponttá váljanak a harmadik országokból származó betegek számára, és akár legyen szó gyógyfürdőkről, vagy wellness iparról lehetne Európa vonzó, és kérdés, hogy az európai alapok megfelelőképpen forrásokat tudnak-e biztosítani ennek a területnek. És hát láthatjuk, Európa szerte nagyszerű wellness központok vannak, sportlétesítmények, amelyeket egyértelműen uniós társfinanszírozással hoztak létre, vagy tartanak fel, újítanak fel, de valóban a gyógyfürdők is égkövei lehetnek az európai kultúrának, egészségügynek, de nagyon sokszor az emberek nincs is kedve oda elmenni, mert mondjuk vidéken, eldugott hegyvidéken vannak, ahol semmi más nincsen az adott gyógyföldön kívül, tehát itt um, egyensúlyt kellene teremteni a finanszírozás terület, az uniós támogatások, sokszor itt az e-, első osztályú, nagyon sokcsillagos, gyönyörű gyógyüdülők létrehozására vagy felújítására fordítunk, de ezzel föl még sokkal többet is tehetünk, és úgy gondolom, hogy sok tagállam számára ez hasznos látni. És aztán most konkrétan az egészségturizmusra rátérve, én itt egy kicsit pessimista vagyok, a tekintetben, hogy uniós szinten valóban hozzáadott értéket tudnánk teremteni ezen a területen, és ez egy nagyon kényes kérdés sok tagállam számára. És ha most valami olyasmit bátorítanánk, amelyet most itt konkrétan egészség turizmusnak nevezünk, mert itt úgy gondolom, hogy nemzeti megközelítés a domináló megközelítés, az, ha az egészségügyi ellátásokra gondolunk, ha itt az akut eljártásra vagy a rehabilitációra gondolunk, azért más lehet a helyzet. Most visszatérek az, hogy az egészségügyi gazdasági ágazat is, amely nagyon, amelynek nagyon magas a költségvonzata, és nemzeti szinten nem biztos, hogy, hogy olyan készségekkel, képességekkel rendelkezünk, hogy megfelelőképpen pénzügyileg támogassuk például a gyógyfürdőben ö, megoldandó kezeléseket, míg más tagállamokban lehet, hogy erre lehetőség nyílik és azt gondolom, hogy itt, itt van a kutya hogy valamilyen szinten muszáj itt a biztosítás kérdését megoldanunk. Ha ezt megoldjuk, akkor az egészségtudatos területén is előrébb léphetünk, de lehet, hogy ez nem uniós szintű megoldás igény. Nagyon szépen köszönöm, Telicska úr, öni a szó. Uh, köszönöm szépen, ami az első észrevételt illeti A kívás itt abban rejlik, hogy a tanulmány nem tartalmazza például orosz, arab vagy kínai betegekre, vagy egészségturistákra vonatkozó adatokat, nincsenek itt rendelkezés álló érvényes adatok. Mi úgy gondoljuk, a jólét, a wellness nagyon fontos mint a turizmus egyik aspektusa, tehát nem csak az egészségügyi oldal fontos, és nem csak az egészségügyi ágazat fontos, az az egyik pillér, a másik pedig a turizmus, és a szintén fontos pillér a jól lét, a wellness. E, így tudnék válaszolni az első kérdésem. A második észrevétellel egyetértek tehát a második hozzászóló képviselő véleményét osztom, igen, egyfelől itt van az egészségügyi rendszer, az egészségügyi ellátórendszer, más felől pedig ott a turizmus, eh, a turisztikai ágazat, de természetesen az lenne jó, hogyha kombinálni lehetne ezt a két oldalt, például egy egészségügyi központ, amely mondjuk egy hotellel is rendelkezik, tehát lehetne gyógyulni, de mondjuk egy eh, kellemesebb környezetben, és fontos, hogy itt a bevált gyakorlatokat megnézzük, hogy hogyan lehetne ezt jól kombinálni, ezt a két aspektust. Valóban ez a kívás, hogy a két oldal képviselőit valahogy együttműködésre bírjuk rá. Ami pedig a harmadik kérdést illeti. Azt gondolom, Igen, itt a turisztikai ágazaton belül nagy a verseny, vannak eh, versengő felek, igaz ez az egészségügyi ágazatra is. Tudjuk, hogy az egészség és a turizmus is nemzeti hatáskörbe tartoznak, de de talán lehetséges, és a negyedik hozzászóló felé ez kérdés is, hogy talán lehetséges, hogy egy, egy szociális rendszert lehetne itt képíteni. Nemzeti regionális szinten szükség van arra, hogy irányítsuk a turisztikai termékeket, amelyek kapcsolódnak egészségügyi ellátásokhoz, valamilyen szervezetnek kellene ezt összefognia és irányítania és létrehozni egy úgynevezett egészségügyi régiót, amely valóban a saját polgárok egészségét és jólétét tartaná szem előtt, de a nemzetközi turistákra is berendezkedne. Ez valódi kihívás lehet egy ilyen régiókat létrehozni, de talán az Európai Unió számára ez jó érvként szolgálna, hogy hogy valóban most már nagyobb figyelmet fordítson a régiók közötti versenyre és az ő regionális szervezetekre, Ilyen szempontból is megközelíthető ez a kérdés. És ezen kívül fontos hogy megértsük azt is, hogy ez két adat kombinálása például e, külön célcsoportok számára, például idősek számára, például a Nagy-Britanniában számos idős e, ember Spanyolországban tölti a telet, és ott egészségügyi ellátással is készülnek az ő igényeikre. És most a, a, abból kiindulva, hogy mondjuk valahol e, nyaralnak, és mondjuk wellness szolgáltatásokat e, e, e igénybe, eljuthatunk az egészségturizmus felé, és köszönöm. Nagyon szépen köszönöm valamennyi választ. Az Európai Bizottság irányába nézek. Van-e kiegészítőjük? Baros Krisztinával. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. A bizottság szeretne köszönetet mondani a parlamentnek és a szakpolitikai részlegnek ezen rendkívül értékes tanulmány elkészítéséért. Ezzel hozzájárulunk nagyon fontos alágazatok felméréséhez, például a wellness és az egészségügyi turizmussal kapcsolatban, ahol valóban eléggé korlátozott a gazdasági fellépés, és éppen ezért nagyon időszerű ez a tanulmány. Köszönjük az ajánlásokat is! Mint önök már tudják, a bizottság komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy támogassa a turizmus termékeinek a diversifikálását, a kozméből támogatjuk ezt egyebek mellett. Olyan projekteket támogatunk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a turizmus szezonját ki lehessen bővíteni, munkahelyeket teremtenek, és a turizmus révén próbálunk a turizmuson túlmenően fellépni ezen szakpolitikai célokat szolgálja a wellness turizmus is. Ma délután részletesebb információt kaphatnak majd arról, hogy a szakpolitikánkkal mit sikerült elérnünk, és milyen céljaink vannak az idei évre. Egy konkrét példát hoznék most fel, amely nagyon is releváns. Idén az európai kiválósági célok versenyében éppen az egészségügy és a wellness turizmusra fókuszálunk. 20 országtól várjuk, hogy részt vesz ezen versenyben, és egy díjat fogunk kiadni, amelyel a kiválósági célokat, utazási célokat fogjuk kiemelni, és így a kevésbé ismert célokra is a hangsúlyt ráhelyezhetjük. Ezért tehát a mi szakpolitikai fejlődésünkben is figyelembe vesszük majd a következtetéseket és az ajánlásokat. Köszönjük szépen ezt a tanulmányt. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönjük az elhangzottakat. Tisztelt kollégák, szeretnénk, szeretném, hogyha gratulálnánk közösen Mejnél úrnak a tanulmányához, és köszönjük, hogy eljött és bemutatta ezt a témát, amely nek nem adunk megfelelő hangsúlyt annak ellenére, hogy az Európai Uniós polgárok mégiscsak nagyon örülnek az egészségügyi turizmus létének, és elég gyakran megkerül, megjelenik ez a téma a médiában. Azt gondolom, hogy az egészségügyi turizmus összességében is fontos lenne, hogy az Európai Uniós polgárok véleményét figyelembe vegye. Ez mindenképpen hasznos lenne. Elnök, köszönjük szépen az előadást, köszönjük az elhangzottakat. sans, plus, sans perdre de temps, nous... Most pedig egyből folytatjuk is a munkánkat. Tapárdel asszony jelentéséhez értünk. Üdvözlöm! A közösségben a légijáratok működtetésére vonatkozó közös szabályok a téma. Meg is adom a szót az előadasszonynak és az árnyék jelentéstevőknek. Wim van de Kamp úrnak először, és utána a bizottsághoz fordulok. Először is Tapadál képviselőnek adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a fantasztikus energiát, amely ki szabadul, felszabadul ebben a teremben, mielőtt elkezdenék foglalkozni a 2008-as rendelet kérdésével. Kedves kollégák, minden rendben van? Hallható-e a fordítás? Igen, úgy tűnik. Szóval kedves kollégák, mint tudják, a légi közlekedés az utóbbi években hatalmas növekedésen ment át. És az európai légi közlekedésnek a növekedése tehát alapvetően kiterjedt volt, és ez köszönhető az egységes piacunknak, és hála a növekedésnek a bérlés, a járműveknek a bérlése nagyon hatékony eszköz lett, amely tovább fejleszti ezt az ágazatot az Európai Unióban. Alapvető fontosságú tevékenységről van tehát szó, ami azt igényli, hogy kellően rugalmasak legyünk akkor, amikor légi szállítási tevékenységgel foglalkozunk, akár a technikai szempontokra gondolunk, akár pedig a légi személyzet kérdésére. Na most vannak egyéb olyan tényezők, alapfontosságúak, amelyekkel foglalkoznunk kell. 2011-ben az Európai Unió és az Egyesült Államok liberalizációról szóló megállapodást írt alá, amely tehát lehetővé teszi azt, hogy liberalizáltabban módon működjön a gépjárműveknek a bélete. Ugyanakkor a későbbiek során 2008-ban az Európai Bizottság jelentést tett közzé, illetve javaslatot arra, hogy korlátozzuk ezen tevékenységet a harmadik országokkal kapcsolatosan. Ebben ellentmondás is van. Az Európai Bizottság 2017-ben egy módon módosító terjesztett elő a 13-as cikkkel kapcsolatosan, 3-as bekezdést, amely módosítaná tehát a korábbi rendeletet. Ebben az szerepel, hogyan lehetne megszüntetni a restriktív, a korlátozó rendelkezéseket a légi járatokba, légi járművek bérlése tekintetében harmadik országokkal kapcsolatosan. Nemzetközi megállapodás létezik ezen tevékenységről, amelynek részese az Európai Unió. Az Európai Bizottságnak a javaslata egy olyan olyan módon lett prezentálva, mint hogy a technikai módosításról lenne szó, de a célja ugyan akkor világos jogi szempontból nevezetesen ez hogyan kapcsolódik a nemzetközi szerződésekhez, ez ami az igazi tét. Vitát folytattunk ezt, mert cserét pontosabban a különböző árnyékjelentés tevőkkel, de meghallgattam ezen kívül a különböző szervezeteket, a légitársaságoknak a és a légi utasoknak a képviseleti szervezetével is. Módosítókat javasoltam, amelyeknek hatása hatása lehet ezen ágazatra az Európai Unióban, főként a szociális védelmi kritériumokra gondolok, a munkavállalóikére, de ezen kívül az utasoknak a védelmére is koncentráltam. Az európai piacnak a nyitása a légijárművek bérlése tekintetében, és itten teljes bérletről van szó, tehát a légi személyzettel együtt a harmadik országokat érinti, illetve az azokkal kapcsolatos tevékenységünket. Mindennek meg lehet a hatása a tevékenységre idő időszakosan átalakíthatja az időszakos tevékenységet, de ugyanakkor kihatással lehet a tartós feltételekre is, a tartós tevékenységre is. Ezen légi járműveknek a teljes bélete úgy véljük, hogy csak időszakos szabad, hogy legyen. Rendkívüli körülmények között történhet meg, figyelembe véve azt, hogy milyen igényeket fogalmaznak meg a légitársaságot a, a keresletnek a függvényében egyrészt, másrészt pedig figyelembe kell venni és érvényesíteni kell az alapelveket ezen tevékenység, szolgáltatási tevékenységnek a során. Ezeknek a szempontoknak a vétével tettem közzé a javaslatomat a módosítókra, 7 hónapra, 7 hónapra kellene biztosítani kivételes jelleggel ezt a légjármű bérleti, teljes bérleti lehetőséget, amelyet meg lehetne hosszabbítani további 7 hónappal, összességében tehát 14 hónap jöhetne szóba, amelyet derogációs alapon tovább lehetne folytatni, amennyiben a tagállamok alá támasztottnak vélik ezen igényze, igényt. Ugyanakkor az alapelveket, az uniós alapelveket továbbra is figyelembe kell venni, érvényesíteni kell. De említsük azt is meg, hogy már van egy alapszerződésünk a harmadik országokkal kapcsolatosan ezen tevékenységre. Továbbá a teljes bérlete vonatkozó tevékenység tevékenység azt is igényli, hogy reciprocitás, kölcsönösség alapján működjék ez. És megemlítjük azt is, hogy csak akkor szabadna erre sor keríteni, hogyha a 14 hónapos bérlés után már teljesültek azok a feltételek, amelyeket említettem, nevezetesen a kölcsönösség, az egységegyenlőség, a piachoz való hozzáférés. És lényeges az is, hogy a biztonsági ismérvek is érvényesüljenek, a szociális normáknak a figyelembevétele, szavatolása és a különböző egyéb garanciális jogok is érvényesüljenek mindezt összhangban az európai szabályozásokkal. Ezen kívül a bizottságnak meg kell győződnie arról is, hogy a harmadik ország, illetve az Európai Uniós érintett ország azonos és ö, tulajdonképpen együttműködési és szociális feltételekkel működnek, dolgoznak. Ö, nagyon lényeges az, hogy a védelem, a biztonság, a fogyasztóknak a védelme, az utasoknak a védelme érvényesüljön. Az érintett légitársaságok, tehát azok, amelyeknek már vannak ilyen szerződései, harmadik országokkal légi jármű teljes béletére vonatkozóan előtérbe kell, hogy helyezzék az azonos standardokat ezeknek az alkalmazását kell tehát biztosítaniuk oly módon, hogy a továbbgyűröző hatásokat és többek között a piac torzító hatásokat vissza lehessen venni. El kell kerülni a szociális dömpingnek is a veszélyét júniusban emlékeztetnénk arra, hogy az Európai Bizottság egy közleményt tett közzé, amely kettő további módosítást irányzott elő. Egyrészt a tulajdon joggal kapcsolatosan, a légitársaság tulajdon joggal kapcsolatosan, másrészt pedig melyek azok a kritériumok, amelyeket, mint közszolgáltatás figyelembe kell venni érvényesíteni kell. Ezek külön javaslatok, de kellő jogi alappal nem rendelkezik a javaslat, hogy ezeket a módosítókat, módosításokat végre lehessen hajtani, be lehessen vezetni. Úgy gondolom tehát egy hatástanulmányra van szükség ahhoz, hogy ezek indokoltá válhassanak. Most pedig azt mondanám, hogy várom a kollégáim, illetve a jel- árnyékjelentéstevőknek a véleményét, és talán még zárásul azt is, hogy azt is jelezném, hogy nyitott vagyok, kész vagyok meghallgatni valamennyi érvet, és meg kell találnunk az egyensúlyt a piacnyitás és az utas jogok között. Tehát nyitott vagyok az Európai Bizottság irányába, nyitott vagyok a kollégáim irányába. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, megnyitom azon a, a vitát. Geller úr, a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönet illeti az előadót, és elhangzott, hogy mi is a kiindulási pont az Európai Unió és az Egyesült Államok a 2007-es légügyi megállapodásban lefektették, hogy korlátozások nélkül lehet teljes bérletet biztosítani a légijárműzemeltetők számára, aztán 2008-ban korlátozásokat vezettünk be, és azóta az Egyesült Államok a helyzet tisztázását kéri. És a bizottság részéről egy pragmatikus, precíz, kiegészítésre kívánja ezt megoldani a vonatkozó rendelet 13. cikkének hármas bekezdése kapcsán. És ez és az Európai Unió és az USA közötti teljes bérletre vonatkozó megállapodás jönne létre, és és tulajdonképpen itt egyetlen egy kivételt állapítanak meg a 13-as cikk harmadik bekezdése alól. Egyrészt ez a légiforgalmi megállapodás az EU és az USA között, de ugyanakkor be kell tartani az európai uniós jogszabályokat, amely a 8. preambulum cikkben is le van fektetve, illetve már említett 13. cikkben az 1008-2008-as uniós rendeletben. Az egyes módosító indítvány véleményünk szerint az engedélyező hatóságok számára olyan feladatokat határoz meg, amelyek teljesíthetetlenek, hiszen harmadik országok jogszabályait kellene megvizsgálniuk, majd az uniós jogszabályokkal ezeket össze kell vetniük, illetve a tagállami is össze kell ezeket vetniük, és aztán ezt követően a jogi különbségeket mérlegelniük kell, itt viszont nincsenek meghatározva a védelmi jogok, az utasjogok, nem tudjuk, hogy a bérletet igénybe venni kívánó légijára, légjármű üzemeltető milyen jogokat biztosítani az utasok számára, és egyszerűen ez gyakorlatban kivitelezhetetlen, ugyanjuk ez a folyamat, és a kettes módosítás esetében pedig itt pontosabban kellene fogalmazni annak érdekében, hogy pontosan hivatkozzunk az EU-USA megállapodásra. És aztán a hármas módosító véleményem szerint nem kielégítő, itt ugye a légiforgalom szezonalitásáról van szó, és a kölcsönösségről az EU-USA megállapodás kapcsán. Számunkra ez a megközelítés nem elfogadható. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm, Foster asszony, a szó. Yes, thank you very much. Um... Köszönöm szépen, óriási köszönet illeték Claudia Tapadelt a kemény munkáért, amit végzett, és úgy gondolom, hogy nagyon világos magyarázatokat is kaptunk. Az én szempontomból én úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat igencsak megfelelő és kielégítő volt őszintén szólva. És azért mondom ezt, hogy a 1992-es megállapodásra térünk vissza, és ezekkel a jogszabályok és ezen ajánlások határozzák meg a teljes bélettel kapcsolatos fellépésünket. Ez az ICAO részéről az egy nemzetközi jogszabályi háttér, és itt a harmadik országokra is vonatkozik ez a fajta bérlet, hiszen itt leginkább róluk van szó. Itt dél-csendes óceáni bérlőről is volt egyébként, szóval nem tudom, hogy itt hogy tudták ellátni a házi feladatokat, és utána nézni mindennek, de sikeres lett az ezzel kapcsolatos jogszabályi háttér, és az én személyes hátterem, amikor a British Airways-nek dolgoztam, akkor karbantartási problémáink voltak a flottával kapcsolatban, és a Transzáviától egy holland cégtől kellett például bérelnünk gépeket, és ez két évre szól. Ja, az ő óriási flottájukat, ugye korszerűsíteni kellett, ezt nem lehetett 7 hónap, 7 plusz 7 hónap alatt, hanem ez hosszabb időt vett igénybe, és itt, itt vegyes volt a teljes vagy nem teljes bérlettel élt a British Airways, és én úgy gondolom, hogy igen, előfordulhat, hogy pár hónapra van szükség a teljes bérletre, de lehet, hogy hosszabb időre. És nem egy olcsó megoldás, hogy egy vállalat úgy dönt, hogy ezzel szeretne élni, akkor úgy gondolom azért az egy teljesen elképzelhetetlen mitosz, hogy, hogy majd ők örökre akarják ezt a teljes bérletet meghosszabbítani. Itt, itt az időkeretet észszerűen kell tehát meghatározni. Aztán néhány rövid észrevétel. Ha szóval most megnézzük a foglalkoztatási szabályokat, ezzel kapcsolatos jogokat, senki sem javasolja azt, hogy rosszabb szociális körülményeket, feltételeket biztosítsanak az alkalmazottak számára. De itt nagyon arrogáns megközelítést láthatunk a harmadik országokkal szemben, hiszen nem mindig, sőt gyakran nem erről van szó, hogy ott szociális dömpingről lenne szó, és nekik is igenis be kell tartaniuk a vonatkozó jogszabályokat bérlés esetén is. Például nézzük meg a Lufthansa-t. Ők egy flottában vannak egy kínai légi közlekedési vállalata, és ha megnézzük a kínai foglalkoztatási szabályokat, hát azért itt észszerűen kell eljárni, nem szabad túlságosan normatív előírásokat, szigorú előírásokat meghatározni, hiszen nyilvánvalóan a teljes világ esetében is olyan legénységre tennének szert, akik megfelelő képzésben részesültek, és megfelelő jogok, feltételek eh, érvényesülnek az ő munkavállalásukkal kapcsolatban. És, és óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, amit Káler úr is elmondott, óvatosan kell itt a módosításokkal, és azok van benne, hiszen itt, itt a, láthatjuk a bizottság részéről, hogy itt túlságosan, feleslegesen bonyolult módosításokat szültek. Köszönjük szépen! Bilbao asszony, öni a szó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Tapádál asszonynak és a kollégáknak is az elvégzett munkát. Gondolom nem lett meg senkit, amit most fogok mondani ezen javaslattal kapcsolatban. Nagyon röviden fogok fogalmazni. Itt egy technikai jellegű bizottsági javaslatról van szó. Az ALDE frakciója nem gondolja, hogy ezen javaslatot túlságosan hosszan kellene vizsgálnunk. Gyorsan kell ezen technikai kérdésről döntenünk, hogyha ilyen felülvizsgálatra szükség van, akkor ezt általánosan kell megtenni tágértelemben, és megfelelő időre van szükség ahhoz, hogy az ágazat jövőjéről tárgyaljunk. Tapardel asszony nagyon jól ismeri az én véleményemet, és a frakciónk nem szeretné hogyha eltérnénk ettől a, megfogam, ettől a megközelítéstől. Ami a felülvizsgálatot illeti, azt meg kell néznünk, hogy milyen határidővel szeretnénk ezt megtenni. Tapadel asszony nagyon sok mindent mondott, amit mi fontosnak tartunk. A szociális jogok, ezen innovatív, erős ágazat kialakítása szintén fontos, megint csak nagyon fontos az, utas jogainak a védelme, az utasok jogainak a védelme. Tehát itt nagyon fontos kérdésekről van szó, de van egy alapkérdés. Vagy azt mondjuk, hogy ez egy technikai kérdés, és akkor így foglalkozunk vele, vagy pedig a frakció ezzel ellentétes véleményen áll, egy általános vitát nyitunk ezzel kapcsolatban. Mi most egybőli technikai vitát szeretnénk. Elnök, köszönöm, Anderson képviselő. Ami a javaslatot illeti, Claudia Tapardel elővigyázatos megközelítését üdvözöljük. Én nem hiszem, hogy ez csak technikai kérdés lenne, ez politikai kérdés és negatív következményei lesznek. És attól tartok, hogy Jackie Fosterrel nem értünk egyet. Különösen, <laughs> meglepő ez persze, Különösen például, hogyha megnézzük, hogy tavaly júliusban a brit kormány a British Airwaysnek engedélyt adott arra, hogy legalább kilenc Katárban bejegyzett repülőgépet használjanak, és nagyon komoly aggodalmak voltak ezzel kapcsolatban. Így a British Airways megtört egy sztrájkot a vegyes alkalmazottak sztrájkjával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban szóbeli kérdést akartam a plenárison feltenni, de más frakciók ezt blokkolták, úgyhogy az elnök asszony véleményét szeretném ezzel kapcsolatban meghallgatni. Ami ezen két kérdést illeti, elég egyértelmű, hogy komoly aggodalmak vannak az egészségügyi és a munkahelyi biztonsági kérdésekkel kapcsolatban, hogy a Qatar Airlines ezt hogyan kezeli, a nők munkavállalási jogai és egyéb jogok is sérülhetnek. Tehát ilyen szempontból elmondható az, hogy a wet leasinget ilyen negatív hatással is használhatják. Nem mondom, hogy ez mindig van így. Ami a kölcsönösséget illeti, egy kollégáról beszélt, hogyha megnézzük az FAO kódját, nagyon szoros, szigorú korlátok vannak ezen leasingelési opcióval kapcsolatban. A bizottság véleményét szeretném megismerni, hogy ami a nemzetközi megállapodást és az utáni kölcsönösséget illeti, mi a véleményük, máskülönben itt kabotás kérdése is felmerülhet. Azt gondolom, hogy egyetértünk azzal, hogy általános felülvizsgálatra van szükség. A kérdés az, hogy miért tesszük ezt most, amikor még nem készült igazi hatástanulmány. A bizottság véleményét kérdezném arról is, hogy az EGSB véleményéről mit gondol. Az rendkívül negatív volt. Ők azt elfogadták, hogy lehetséges, hogy módosításra van szükség, de azt kiemelték, hogy további tisztázásra van nagy szükség. És nagyon nagy aggodalommal nézzék nézték azt, hogy a e, munkavállalói jogokkal visszaélnek. Általánosabb kérdés a bizottság felé, hol van ez a gyönyörű, szociálisan plurális e, légiközlekedés, amelyet megígértek, hogy valódi szociális partnerségi megközelítést kell alkalmazni ami a légiközlekedésben fontos szereplőket illeti. Erre szükség van, és nem technikai módosításokra van itt szükség, nem ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogyha kikérnénk, kikérnék a véleményünket, hanem az általános megközelítésről szeretnénk véleményt megfogalmazni. Elnök, köszönöm szépen, Ayala Sandersnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem foglalkoztam a részletekbe menően ezzel a kérdéssel, de láttam ugyanakkor az előadónak, Tapárdel asszonynak a felvetését módosító indítványait. Amennyiben az Európai Bizottság technikai javaslatokat tesz, akkor ezt azért teszi gyakran, mert ezek egyrészt technikaiak, másrészt pedig szociális hatásúak is. Amennyiben nem következne be felülvizsgálata a szociális pillérrel kapcsolatosan, mint ahogy Anderson hogy mondotta, legalább arra lenne szükség, hogy az Európai Bizottság válaszoljon Tapadeleson felvetéseire. Ugyanis ugye itt a közúti csomaggal is foglalkozunk, és azzal kapcsolatosan például felmerült az, hogy minden egyes szállító, minden egyes sofőr, kamionvezető rendelkezé mindazon okmányokkal, amelyek szükségeseket, szükségesek az áthaladott országok esetében. És hát amikor bérlésről van szó, megfelelő személyzettel, akkor Nyilvánvaló, hogy szerződések keretében bármely harmadik országról van szó, akkor megvannak a különböző elvárások technikailag is, de természetesen szociális szempontból is, és ekológiai, ökológiai szempontból is és így tovább. Tehát nem csak technikai szempontokról van szó, hanem olyan kérdésekről, amelyek hatalmas óvatosságot igényelnek, és az Európai Bizottságot fel kell kérni arra, hogy ezen egyéb szempontokra is gondoljon, nevezetesen a szociálisokra és az egyéb típusúakra, amelyeknek ki van téve az adott módosítás. Persze a részlet mindig, a, illetve az ördög mindig a részletekben búvik meg, és hát Ugye most bármely üzemeltető bárhol bérelhetne bármilyen személyzettel bármilyen járművet? Ugye egyre kevésbé számosak az elvált feltételek, mindig sürgősségről beszélünk, meg ilyen, meg olyan igényekről, szükségletekről. Tehát gyakorlatilag hova vezethez mindez? és oda mehet ez a dolog ki, hogy egyfajta platform alakul ki, amely überré teszi, überessé teszi ezt a tevékenységet, és ö, gyakorlatilag nagyon egyszerűen lehetne mindezen tevékenységeket feltételek nélkül folytatni. És oda vezethet-e ez, hogy adott esetben kialakul egy egyszerű platform, ahonnan csak az ember kibérel egy-egy légjárművet, sima bérleti szerződéssel, a jármű járművet és magát a személyzetet harmadik országokból igénybe véve ilyen fajta járműveket a kellő jogi keretek nélkül akár. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság irányába fordulok. Kambelis úr, öné a szó. Good morning, um, thank you for... Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen. Először is köszönetet mondanék az előadóasszonynak, Tapardel képviselőnek az elvégzett jó munkájáért, és mindenkinek, hogy ilyen érdekes eszmecserét lehetett ma délelőtt is hallgatnunk. Ez valóban rámutat a különböző kérdésekre, amelyeket ez a téma felvet. Visszatérnék röviden a bizottsági javaslat eredetére. Eredendően, ahogy azt többen elmondták, azt a célt szolgálja, hogy a joganyagunkat kiigazítsuk ahhoz képest, hogy az EU Egyesült Államok átfogó légiközlekedési megállapodásához igazodjunk. Nem célja ennek a javaslatnak az, hogy általában a teljes bérlettel kapcsolatos megközelítés, megközelítésünkön változtassunk, akár EU-n belül, akár harmadik országokkal kialakított bérletnél. Nem célja, hogy tovább liberalizáljuk a harmadik országokkal a kapcsolatokat, egyszerűen csak a már meglévő nemzetközi kötelezettségeinknek akarunk eleget tenni egyebek mellett az Egyesült Államok felé. És ahogy már elhangzott, ez egy technikai, jogi kiigazítás, amit itt javasoltunk. Azt látjuk, hogy a jelentés tervezett szövege úgy tűnik, hogy nyitottabb keretet adna a teljes bérlethez harmadik országokkal a jövőben, még akkor is, hogyha ezt bizonyos feltételekhez kötni, ahogy azt a jelentés fogalmazza. Az biztos, hogy ez túlmegy a bizottság szándékán, az eredeti szándékon, amely csak jogi kiigazítás volt, és amelynek csak az volt a célja, hogy az Egyesült Államokkal kialakított megállapodást fedje le. Fennáll a kockázata annak, hogy a jelentés vagy a benyújtott módosítók ö, esetleg megakadályoznak minket abban, hogy a már meglévő kötelességeinknek eleget tegyünk az Egyesült Államok felé. Tágabban fogalmazva, a felvetett kérdések valóban mindenképpen igazak, érvényesek, és most foglalkozunk a belső piac szabályozások felülvizsgálatával, ideértvén a teljes bérlet kérdését is. Ez a munka azzal kezdődik, hogy a már meglévő rendeletet értékeljük, és teljes mértékű hatástanulmányt készítünk. Tehát még az idei év során és jövőre lesz majd alkalmunk arra, hogy részletesen megvitassuk a teljes bérlettel kapcsolatos megoldásokat a belső piacon, és hogy milyen feltételekhez kell ezt kötni. Egyértelmű, hogy a teljes bérletnek komoly operatív aspektusai vannak a légiközlekedésben. Teljes bérlet nélkül nem tudnak működni különböző okokból. Nem csak a külföldi légitársaságok teszik ezt Európában, az európai légitársaságok is ugyanehhez nyúlnak harmadik országokban. Ugyanakkor az biztos, hogy nem szabad, hogy ezáltal versenytorzítás jöjjön létre, és nem szabad, hogy aláássuk a már meglévő szabályokat és szabályozásokat, amelyek az Európai Uniós belső piacra vonatkoznak. Ebben egyetértünk. Ezen felülvizsgálatban, a 2008-as rendelet felülvizsgálatában azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet garantálni, hogy a teljes bérletet jól használjuk ki az utasok érdekét szem előtt tartva, és a légitársaságok érdekét szem előtt tartva, annélkül, hogy a belső piaci szabályokat torzítanánk. Hogyha most visszatérünk a javaslat eredetéhez, konkrétan, hogy egy specifikus megállapodást akarunk az Egyesült Államokkal megkötni a teljes bérlettel kapcsolatban, nos, a tárgyalások jól haladnak, és sikerült a megállapodás tervezetét a parlamentnek is átadnunk. Ez nem egy nyilvános anyag, úgyhogy nem áll mindenki rendelkezésére, mert még folynak a tárgyalások, de a parlamenti képviselők mind hozzáférhetnek a szöveghez, és elolvashatják. Ebből a szövegből kiderül, hogy ez az új megállapodás a teljes bérletről az Egyesült Államokkal korlátozódik olyan tevékenységekre, amelyeket az Egyesült Államok beli légitársaságok már most is megtehetnek az EU-ban, tehát itt további hozzáférést nem nyújtunk számukra az Európai Uniós piachoz. És ha elolvassák, abból kiderül, hogy az ilyen jellegű teljes bérletnek nincsen kihatása az utasjogokra, ugyanolyan utasjogok érvényesülnek attól függetlenül, hogy Európai Uniós légitársasággal vagy bérletbe vett amerikai légitársasággal utazunk-e. És kiderül az is a szövegből, a tervezetből, hogy hivatkozik a megállapodás tervezete az Open Sky általános megállapodásra az Egyesült Államokkal, ami a versenykérdését illeti, és azt, hogy a másik fél szabályait, szabályozásait tiszteletben kell tartani, tehát annak a félnek a szabályait, ahol éppen a légitársaság működteti ezt a járatot, és hogyha EU-s járatról van szó, akkor az Európai Unió szabályokat. Mindenképpen készen állunk arra, hogy az előadóval és a többi képviselővel közvetlenül is folytassuk a tárgyalásokat, és további információkat adjunk a folyamatban lévő tárgyalásokról, és garantálhassuk azt, hogy ezen szöveg nem nyit meg olyan ajtókat, amelyeket mi nem szeretnénk megnyitni. Általában véve tehát úgy gondoljuk, hogy a teljes bérletet és a teljes bérlet szerepét a 2008-as rendelet felülvizsgálata keretein kell keretein belül kell megvizsgálnunk, nem pedig a mostani szöveggel kapcsolatban. Hogyha a parlamentnél agályok vannak azzal kapcsolatban, hogy ezen technikai jogi módosításnak milyen következményei lehetnek, és attól tart, hogy túlságosan sok lehetőséget nyitna meg, amit mi nem gondolunk így, de hogyha ilyen agályok felmerülnek, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehetne ezt a módosítót úgy megerősíteni, hogy szűkítsük annak a hatáját, és úgy fogalmazzuk meg, hogy csak az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásra vonatkozzon. Például, hogyha a megállapodás konkrét címét bevesszük a szövegbe, vagy egy határidőt veszünk be a szövegbe, vagy hivatkozunk arra, hogy a már meglévő nemzetközi kötelezettségeinknek kell megfelelni, és akkor itt csak olyan esetekről beszélünk, ahol már létezik átfogó megállapodás. Ez lenne a javaslatom, így tudunk előrelépni, és esetleg az agályokra a megoldást találni. Így tudjuk szűkíteni a szöveget, de az biztos, hogy nem szeretnénk egy ilyen tágabb, új megközelítést bevonni a teljes bérletbe harmadik országokkal. Ezt tisztázni akartam. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen, Cornelis úr. Tapardel képviselőnek adom meg a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt hadd mondjak köszönetet valamennyi kollégámnak, illetve Ányék jelentéstevőnek a megfogalmazott észrevételeikért. A TRAN szakbizottságban számos témában dolgoztunk már együtt, és mindenki tudja, hogy nagyon nyitott vagyok, és megértő, akárcsak ők is. Köszönetet mondanék ezen kívül a ö, szociáldemokrata frakciónak is, és köszönetet mondanék valamennyi módosítóért mindenkinek. Egészen biztos vagyok abban, hogy a tisztességes versenyt fogjuk tudni biztosítani az európai légügyi piacon, és ebben tudjuk érvényesíteni is majd az utas jogokat, amelyeket kellő módon nem mindig veszünk sajnos figyelembe. Az európai együttműködés nélkülözhetetlen, és ezt kökéletesen tudja, egészen biztos vagyok ebben az Európai Bizottság is. Nyitottak vagyunk tehát a e témában. Most nagyon késő időpontban került sor arra, hogy az Európai Parlament foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hogy kellő időre is szükség van, ez is nyilvánvaló, mind számunkra, mind pedig az Európai Bizottság számára. Az Európai Bizottság csak technikainak szemléletekor van ezt a témát, de most arra van szükség, hogy tovább lépjünk. Köszönet tehát az Európai Bizottságnak, köszönet az Európai Parlamenti kollégáknak. Valóban ez egy technikai szempontú dolog az amerikaikkal folytatott tárgyalásoknak a fényében, de vigyázat, a technikai kérdéseken kívül vannak egyéb szempontok. A technikai kérdések valóban az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak, de mi, az Európai Parlament, mint intézmény kötelesek vagyunk korrekt jogalkotási eszközöket felállítani, jogalkotási javaslatról van szó, ezért vettem a bátorságot arra, hogy ezzel a tervezettel álljak elő. Igen, önök megemlítették azt, hogy egy technikai problémát kívánnak megoldani az amerikaiakkal való kapcsolatrendszerben. Rendben, de emlékeztetnék arra, hogy az önök által megfogalmazott technikai javaslat sehol nem fogalmazta meg azt, hogy bilaterális kapcsolatrendszerről van szó az Európai Unió és az Egyesült Államok között, ezzel a fajta bérleti tevékenységgel kapcsolatosan. Tehát én, mint az Európai Parlamentnek a képviselője, köteles voltam jelezni azt, hogy az Európai Parlament a frontvonalon dolgozik, kötelesek vagyunk védeni az európai piacokat, és a harmadik országokkal kapcsolatos érveket is fel kellett, hogy hozzuk. Valamennyi harmadik országgal való ilyen kapcsolatban védenünk kell a fogyasztóinkat, és látnunk kell azt is, hogy a piacot nem akarjuk teljes körűen nyitni, jól lehet nyitásra törekszünk. És mint hogy tudjuk, hogy az Európai Bizottság tárgyal, és az Európai Parlament csak jóvá hagy utólagosan, anélkül, hogy kellő mennyiségű és minőségi információval rendelkezne, jelezném azt, hogy az Európai Bizottság, mint végrehajtó hatalom köteles tárgyalni korrekt módon, mármint korrekt tárgyalásokat ö, folytatni, ö, anélkül, hogy az európai értékrendszert feláldoznák az oltáron. Olyan érveket, olyan érdekeket ö, említek itt, ö, amelyek ö, erre hatáskörünk van, amelyek foglalkoztatnak minket, és nyilvánvaló, hogy senki sem tartaná kívánatosnak, hogy olyan megállapodás jönjön létre az amerikaiakkal, amely nem tartaná be a tisztességes versenyt, a szociális jogoknak a védelmét, és így tovább. Tehát arra van szükség, hogy az európai légitársaságok lehetőséggel bírjanak, hogy eleget tegyenek az, az piaci elvárásoknak, például a turisztikai piac igényeinek, keresletének, de mindez úgy, hogy egy párbeszéd alakul ki, párbeszéd az európai polgárokkal, a légitársaságokkal, oly módon, hogy védelmezni lehessen valamennyünknek a jogát, jogait. És végezetül. Kívánatosnak tartottam volna azt, hogy az Európai Bizottság korábban szolgáljon tanulmányokkal, egy hatástanulmányjal. Ugye még már hat hónapos időszakról beszélünk, és még mindig csak az értékelésnél tartunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy aktívabbnak kell lenni ezen területen, mert mindennek hatalmas hatása lesz valamennyi légitársaságunkra. Ennél köszönöm szépen a jelentéstevőnknek, Tapárdel asszonynak. Jelzem azt is, hogy március 16-a 17 óra a határidő a módosítók beterjesztésére. Ami a szóbeli kérdést illeti, amit az elnökök értekezlete blokkolt. Elnök asszony, felvetné még egyszer az elnökök értekezletén ezt a kérdést? Hiszen a teljes bérlet biztos, hogy rendkívül komoly aggodalmakat vált ki a bizottságból, és visszaéléseknek lehet az a, a tárgya. A koordinátor ülésén fogjuk ezzel a kérdéssel folytatni a dolgot. Bocsánatot kérek, hibáztam, mondja az elnök, nem, március 16-a határidő, 11 óra, és nem délutáni 5 óra, tehát 11 óra március 16-án. Kedves kollégák, befejeztük a munkánkat a mai napon és ma délután találkozunk 15 órakor, 15 órakor majdnem hibáztam, azért, hogy az idengel forgalma mi munkacsoport keretében foglalkozzunk az idegenforgalom kérdésével az Európai Unió, illetve Kína vonatkozásában is. Köszönöm szépen!